Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is... Uh, Üdvözlöm a kollégákat, folytatjuk a mai ülést. A tegnapi ülésünk jegyzőkönyve elkészült.